Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. El kell kezdjük. mert a legtöbb európai országban, mint itt, fél hét van délután. Így, hogy legyünk pontosak. Kezdjük a közmeghallgatást időben, amely Ötinger biztos jelölt úr, a digitális gazdaság és társadalom témáját felelős biztos jelölt, meghallgatása lesz, aki jelenleg az előző ciklusban az energiaszektoret felelős biztosként működött. Üdvözlöm Önt, biztos jelölt úr, és üdvözlöm a teremben ülőket. Közmeghallgatásról van szó, tehát rengeteg újságíró, civil társadalmi szervezetek képviselői, egyéb európai intézmények vendégei vannak itt. Köszönöm, hogy eljött biztos jelölt úr, azért is, mert nagyon fontos alkalom ez, Fontos, hogy sokan látják, hallják a biztos jelöltet és a meghallgatást. A élőben látható a parlament internet oldalán a meghallgatás, erről is szeretném tájékoztatni önöket, úgyhogy élőben üdvözölhetem az internetadáson keresztül európai nézőinket. Néhány meg tájékoztatás az elején. Egy vegyes szakbizottsági meghallgatás az iparkutatás energetika ért felelős szakbizottság, a Kulturális Oktatási Szakbizottsággal együtt egy közös szervezésben hallgatja meg Önt. Ötinger alelnök úr jól ismeri az ITRE bizottságot előző munkaköréből, ám a Kulturális Szakbizottság talán egy új tapasztalatot nyújt majd életében, szakmai életében. A teremben ülnek három más szakbizottság képviselő is. Az IMCO, a Júri és a LIBE szakbizottság képviselő is, melyek úgynevezett társult szakbizottságokként vesznek részt a meghallgatáson. Üdvözlöm tehát a Kulturális Szakbizottság, a Litre Szakbizottság, az IMCO, a Júri és a LIBE szakbizottság képviselőit, és lehet, hogy más szakbizottságból is ülnek itt képviselők, hisz, mint mondottam, ez egy nyílt meghallgatás. Bármely parlamenti képviselő részt vehet rajta. Az én szakbizottságom az ITRE, az információs társadalom kommunikációs hálózatok, transeurópai hálózatokért felelős szakbizottság. Ezek mindegyike a biztos előtt úr portfólió tárcájában van. Hadd hívnám fel a figyelmüket a következő három órára vonatkozó néhány fontos tényre. A fő válaszokat kérdéseket a két érintett szakbizottság képviselő teheti fel. Egyrészt arra kell, azt kell megvágítanunk, hogy vajon a jelölt alkalmas-e a testületben való részvételére. A második kérdéscsoport arra vonatkozik majd, hogy a konkrét feladatokra alkalmas-e, amelyek a portfóliából adódnak. Önök mindannyian, parlamenti képviselők, négy dokumentumot kaphattak kézhez, az ülés előtt már. Öttinger úr küldetéslevele, aztán az életrajza, pénzügyi bevallása, melybehez csatoltuk a Júri Szakbizottság véleményét erre vonatkozólag, tehát a pénzügyi érdekek bevallására vonatkozó júri értékelés, illetve az írásos kérdésre adott válaszát, amelyet minden hivatalos nyelvre lefordítottunk hat írásos kérdés adott választ. Tehát található ebben a dossziéban. Nos, hogyan szervezzük meg a meghallgatást? Ez nagyon fontos információ lehet. Először egy nyitó nyilatkozat lesz, mely 15 percnél nem hosszabb, melyet a biztos jelölt úr fog elmondani. Az ülés végén lesz egy 5 perces záró nyilatkozatra ideje is. Aztán, ahogy az elnökök értekezete döntött, a biztos előtt bevezetője után 45 képviselői kérdésre lesz idő. Ez azt jelenti, hogy ugye három óra áll rendelkezésünkre, mindannyian felelősek vagyunk az idő beosztásáért. Ez azt jelenti, hogy nem hosszabb, mint egy perc jut egy kérdésre. Elnézést kérek önöktől már most, de szigorúan tartanunk kell az időt, mindenkinek tehát egy perce van. És a biztos előttnek aztán két percre van, hogy válaszoljon. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy az első kört, kérdését, kérdéskört a frakció képviselői tehetik fel, aztán a vita nagyon hasonló szerkezetben folyik majd tovább, ahogy a plenárison szokott. A 162-es cikk szerint, a házszabály 162-es cikke szerint. És egy utolsó tájékoztatás még részemről. Ez pedig az, hogyha kérdést tesz fel a képviselő, kérem, hogy lassan beszéljem, mert tolmácsolni kell a kérdéseket, méghozzá nagyon pontosan. Ezért helyén való, hogyha kicsit lassabban beszélnek, ellenkező esetben lehet, hogy nem teljesen pontos a tolmácsolás. Aztán még egy nagyon talán legfontosabb tájékoztatás az elején, de pingpong szabály szerint haladunk majd, tehát egy kérdés, egy válasz, de azt hiszem ez magától értetődik. Nagyon örülök annak, hogy Szilvia Koszta asszony mellett ülhetek, aki a Kulturális és Oktatási Szakbizottság elnökeként, társ elnök mellettem. Szeretném Szilvia kérni, hogy ön is ö, mondjon az elején néhány szót. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni a nyelvi sokféleség szellemében. Engedjék meg, hogy én is üdvözöljem Ötinger biztos jelölt urat, és biztos urat. A Kulturális Szakbizottság részéről az audiovizuális média kérdések és a az információs társadalom kulturális vetületei nagyon fontos részeit képezik az önjövőbeli vagy potenciális tárcájának. Ezért érdekel bennünket, hogy milyen álláspontokat foglal el e konkrét kérdésekben, annál is inkább, mert a kulturális, audiovizuális tartalmak nagyon sajátságos témakört képeznek. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt találjunk a gazdasági érdekek, a gyártás és a kulturális oktatási dimenziók között. Az Juncker új javaslat szerint az ön jövőbeli hatáskörében ezek kell, hogy érvényesüljenek, és itt két alprogram is található, és, ugyanak a, és a témák feloszlanak két főigazgatások között. Azonban ez nem jelentheti azt, hogy én operatív nehézségek miatt szétaprózódjék a kulturális oktatás is téma, és elkülőnek a stakeholderek, az érintettek. Nagyon, sokszor nagyon kényes és érzékeny területek is azok, amelyekkel foglalkoznia kell majd a kulturális területen, és nagyon fontos, hogy a befektetés területén is egy egységes szabályok érvényesüljenek, a kulturális audiovizuális tartalmak előállítóinak szabályozásában. Szeretném Buzek urönt és képviselőtársamat üdvözölni. Nem könnyű közös meghallgatást szervezni, ám mutatja ez az ülés, hogy egyenlő fontosságot tulajdonítunk a két témakörnek, amelyek alkotják az ön jövőbeli portfólióját. will chair the second part. Az ülés második része 8 órakor kezdődik, és közösen fogunk üléselni illetve elnökölni. Elkezdjük a vitát. Tökéletesen tudtuk eddig tartani az időt, ez nagyon jó hír. Most pedig a biztos jelöltnek adok szót. A digitális gazdaság és társadalom Günther Öttinger biztos jelöltnek parancsolja.